Mes chers collègues. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Et donc toutes les conversations se taisent. Következésképpen kérem, hogy minden egyéb beszél, magánbeszélgetést függesszenek fel, és legyen síri csend, az egész világ minket figyel interneten keresztül, csak úgy, mint az összes egyéb ülésünkön, úgyhogy üdvözöljük a nagyvilágot a koordinátorokat, a jelentéstevőket, a Költségvetési Bizottság tagjait, más intézmények képviselőit és a nagyközönséget is üdvözöljük. Csak úgy, mint a látogatókat, akik eh, ugyancsak itt nagy csendben figyelnek minket. előző ülésünk végén hozott döntés értelmében három órakor tartottunk egy utolsó koordinátori ülést annak érdekében, hogy elfogadjuk Költségvetési Bizottságunk stratégiáját az első olvatos, olvasatos szavazással kapcsolatban a gazdasági fellendítési programról. Kérem csendet. Tehát most írásba ö, foglaljuk a munkánk eredményét. Ö, szinte egyhangú megállapodásra sikerült jutniuk a koordinátoroknak, és amíg elkészül ez a szöveg, és meg tudjuk vizsgálni ezt a fontos napirendi pontot, ami szinte a főpontja napirendünknek. Addig rátérünk a négyes napirendi pontra, és javaslom, hogy vizsgáljuk meg az egyéb pontokat. A napirend elfogadásával gondolom mindenki egyetért, a második az elnöki közlemények, az elnöknek nincs közleménye, mindenki mindenben egyetért. A harmadik a két korábbi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, amit önök megkaptak, észrevétel nem volt, mindenki egyetért benne, hogyha esetleg van észrevétel, akkor ezt majd tegyék meg. A negyedik pont később következik, az ötös pont, Manka úr költségvetési kérdésével kapcsolatban a múlt héten mindent elintéztünk, tehát úgy tekinthetjük, hogy ez megoldott pont Mindössze emlékeztetni szeretnék, hogy csütörtökön kell elfogadnunk a két állásfoglalást a bizottság költségvetési tervezetével és a más intézmények költségvetési tervezete tartozik ide, amelyek összefoglalják azt a politikai üzenetet, amit mi javasolunk a parlamentnek a 2010-es költségvetésre vonatkozóan. De ezzel a pontosítással az ötös pont tulajdonképpen elintézetnek tekinthető. Következhet a hatos pont. az Európai Unió szolidaritási alapjának felhasználása, vagy kifizetése a abruzói földrengés kapcsán. Miután a, amikor a szolidaritási alapból kell kifizetni, akkor mindig először el, jogi alapot és az elvet kell elfogadnunk, majd pedig a kifizetést. Az első pontban Reimer Böge tájékoztat bennünket a jogalapról. Reimer. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Röviden összefoglalnám, hiszen ennek a jelentésnek az alapjait már ismertettük. Itt arról van szó, hogy a szolidaritási alappal 2009-ben harmadik alkalommal élnénk. Ugye tudják, hogy a maximális összeg évente 1 milliárd euró, eddig lehet felhasználni, igénybe venni ezt az alapot a romániai, franciai katasztrófák esetében már rendelkezésre bocsátottuk a szükséges összegeket, úgyhogy 875 ezer már rendelkezésre állt. Az abruzzói térségben ember, em, több ember életét vesztette, és éppen ezért 10 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre a bizottság, és az ezzel kapcsolatos emberi tragédiák is így kezelhetők. A bizottság azt javasolja, hogy 493 millió euró összegű, összeget vegyünk igénybe a dokumentumokban ennek a részleteit is megtalálhatják, a jelentés részleteit, és azt javaslom, hogy a bizottság javaslatát a jelenlegi formában hagyjuk jóvá, hogy minél hamarabb rendelkezésre tudjuk bocsátani az említett összegeket. Úgy gondolom, hogy ma szavazhatunk is erről, hogy a plenáris ülés is foglalkozhasson minél hamarabb ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen. Először is azt javasolnám, hogy megadjuk a szót jócírozási kérdésekben, ezzel a döntéssel kapcsolatban, és utána pedig nyílt vita következik mindkét jelentésre jutta. Köszönöm szépen. A módosító költségvetés a 9-es ugye hozzátartozik a Reimer által említett jelentéshez amelyet ugye ismételten ismertetett, hiszen több alkalommal megvitattuk már. A legelső alkalommal is kifejthettem már a kollégák előtt, hogy a Költségvetési Főigazgatóság nem látott problémát az eszközök kivételével, hiszen itt arról van szó, hogy különböző költségvetési sorokból kivesszük az összegeket azért, hogy ezt a mégiscsak elég magas összeget, legalábbis ami ugye számunkra magas összeg, Olaszország számára rendelkezésre bocsáthassuk a szolidaritási alap keretében. Egyéb érintett főigazgatóság véleményét is kikértem, és mindenki egyöntetően azt mondta, hogy nem, nem probléma, az az összeg, amely a költségvetési sorok értelmében most rendelkezésre áll, ezt már az év végéig ők nem tudnák elkölteni. Tehát ez nem probléma. De azért szeretném leszögezni, hogy számunkra ez egy politikai problémát felvethet, és akkor itt megint ott tartanánk, ahol több év során tartottunk már. Ugye a különböző szakbizottságok a múltban többször azt mondták már, hogy a költségvetési eljárásokon kívül is el kell érni azt, hogy az összegek rendelkezésre álljanak, és a bizottság, ha lehet, akkor minden egyes, szinte minden költség, minden szakbizottsági ülésen ki kell faggatnunk a bizottságot arra, hogy mi történik a decemberben jóváhagyott összegekkel, hiszen elég egyértelmű, hogy különböző költségvetési sorokban a mi prioritásaink szerepelnek a 2009-es, tehát tavaly decemberi költségvetési eljárás során, a bizottságnak sokkal több pénzt bocsátottunk rendelkezésre, ezekről pedig most a bizottság azt állítja, hogy ezt nem tudja végrehajtani, nem tudja elkölteni. Nem azt akarom ezzel persze mondani, hogy a bizottság ezt direkt csinálja, és csak bennünket akar bosszantani, nem akarom én ezt sugalni sem, de másfelől, és remélem, hogy különböző frakciókban is, ugye a kollégák ezt hasonlóképpen látják, mondják meg a kollégáknak, hogy ügyeljenek arra, hogy a pénzt tényleg elköltik, átültetik a gyakorlatba, és mindig ki kell kérni a bizottság véleményét, és a bizottságot tájékoztatás véget kell kifaggatni, máskülönben nem tudjuk az összegeket a mi prioritásainkra költeni. Ettől eltekintve pedig arra kérném még a kollégákat, hogy a módosító költségvetést így hagyják jóvá. Je vous remercie. Euh, Köszönöm szépen, Jutta. Szeretném megkérdezni, hogy a kollégák közül kére valaki szót? Úgy látom, hogy jelen pillanatban senki nem kér szót. Üdvözlöm a bizottság részéről a főigazgatót. Nagy öröm számunkra, hogy eljött, de úgy látom, hogy neki sincs megjegyzése akkor ebből azt a következtetést tudom levonni, hogy óriási egyetértés alakult ki. Mindannyiunkat meghatott ez a dráma. Azok az összegek, amiket mobilizáltunk, jelentős összegek, majdnem 500 millió euróról van szó. Akkor most szavazni fogunk először is Reimer Böge jelentéséről, a szolidaritási alap felhasználásánál mellette. Köszönöm. Ellene azt hiszem, tartózkodás nincs jó, akkor egyhangulag elfogadtuk ezt a jelentést, köszönöm szépen. És akkor most a kiegészítő finanszírozásra, a kiegészítő költségvetésről fogunk szavazni. Jutta Haug mellette. Gondolom, hogy ugyanaz a többség alakul ki, sőt, ugyanaz az egyhangú döntés. Esetleg ellene tartózkodás? Senki. Rendben van, akkor mindkét szöveget megszavaztuk, mind a két előadónak gratulálok. És akkor most eh, nézzük a következő témát, egy másik alap felhasználásáról van szó, globalizációs kiegészítő alap felhasználása, telekommunikáció Németországban. Reimer és Jutta ismét, ismét két német, akik lehet, hogy elfogultak ebben a német ügyben, úgyhogy kritikusan kéretik őket meghallgatni. Elnök úr, itt is röviden összefoglalhatom, hiszen erről a témáról is már beszéltünk. Tudják, hogy a globalizációs alap éves felső határa 500 millió, eddig lehet ezt igénybe venni. Feltételezem, hogy ezt követően Jutta is a finanszírozást, illetve hasonlóan kritikus megjegyzéseket tesz majd a foglalkoztatási szakbizottság is hasonló nézeteket val, éppen ezért az állásfoglalás szövegében egyértelműen leszögeztem, hogy a globalizációs alap igénybevételével a kifizetési előirányzatok nem kerülnek veszélybe. A bizottság is efelől biztosított bennünket, de kérném önöket, hogy a kollégák, az illetékes kollégák figyeljenek oda, hogy aztán a költségvetési év végén ez valóban meg is történjék, és tényleg a bizottság eleget tegyen az ígéretének. Még arra emlékeztetnék, hogy 2009-ben a globalizációs alapot már igénybe vettük. Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez egy olyan alap, amely a globalizáció által érintett az autóágazatban, a textil, illetve a távközlési ágazatban dolgozó munkavállalókat érinti. Ugye Spanyolország, Portugália, például a textil, illetve a távközlési ágazatban Nokia, Bochum, ezen esetekben mobilizáltunk, és 5,5 millió euró volt az igénybe vett összeg, 1316 elbocsátásra vonatkozóan és azt hiszem, hogy az én javaslatom, ugye a bizottság javaslata alapján és a foglalkoztatási bizottság megjegyzéseit figyelembe véve ez jóváhagyható így, de ezzel a kritikus megjegyzéssel tehát az Európai Szociális Alapból kell a kifizetési előirányzatokat igénybe venni. Köszönöm. Merci, Reimer. Reimer, nagyon szépen köszönöm. Jutta, parancsolj. Köszönöm szépen, valóban azt hiszem, hogy a harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a ponttal, de mindig megjegyeztük, hogy meg kell várnunk, hogy az illetékes szakbizottság véleményét megkapjuk. Mellesleg az, imént, az iménti szavazással kapcsolatban a regionális szakbizottság is elküldte a véleményét, de ezt elfelejtettem mondani. Tehát az ő véleményüket eljutatták hozzánk, és jóvá hagyták ezt. Ugyanez elmondható a foglalkoztatási szakbizottságról is, jóvá hagyták ezt, de tettek néhány észrevételt. És itt például el kell mondani azt, hogy az információ az ő véleményük szerint nem kielégítő, a foglalkoztatási szakbizottság ezen kívül hiányozza, hiányolja azt, hogy a Nokia által elbocsátott munkavállalók, ugye férfiak és nőket ez egyaránt érint. Nos, ez a, ez a bizottság már elkezdett dolgozni, felvette munkáját, és itt ismételten a szociális alapeszközeiről van szó. A bizottság pedig még mindig nem tért ki erre, de mégiscsak azért azt hiszem, hogy egy végre pontosan kifejthetnék a véleményüket, és leírhatnák azt, hogy eleget tettek-e az ígéreteknek. Tehát, hogy az intézkedéseket a globalizációs alapból kell eh, finanszírozni, tehát, hogy itt kiegészítő eh, intézkedésekről van szó, amelyek még nem kezdődtek el még mielőtt mi jóvá hagytuk volna az összegeket, és eh, ugye hasonló dolgok is előfordulnak. A Foglalkoztatási Bizottság ilyen dolgokról is ír, és azt nyilatkozza, hogy amikor a bizottság továbbítja hozzánk a kérelmet egy helyeslő véleménnyel, nyilatkozzon arról, hogy a globalizációs alapban szereplő esélyegyenlőségi elvet hogyan akarja érvényesíteni. De erről itt megint nem látunk semmit. Tudjuk, hogy a távközlési ágazatban, ahol nagyon sok olyan munkahely van, amely kevésbé nagy, kevésbé magas képesítéssel rendelkezik. Itt valószínű, hogy elsősorban női munkahelyekről van szó, női munkavállalókról, tehát nőkről van szó. Erről azonban semmit eh, nem mondanak. És a foglalkoztatási szakbizottság azt szeretné, hogy noha jóvá hagyja ezt a véleményt, azért szeretné erre felhívni a bizottság véleményét. Én csatlakozom ezen nézethez, mert szerintem nagyon fárasztó, hogy minden egyes alkalommal a bizottságot emlékeztessük erre. Az embernek egyszer elmegy a kedve az egésztől, eljutunk talán arra a pontra, hogy a végén már semmit sem kérdezünk, és mindent jóvá hagyunk, de azt hiszem, hogy a bizottság erre hiába számít. Én ugyanakkor a foglalkoztatási szakbizottság véleményében egyet tudok érteni, és mi is támogatjuk az átcsoportosítást. Remélhetőleg a kollégák ezt ugyanígy látják és támogatják ezt, hiszen itt nem olyan nagyon nagy összegekről van szó, 5,5 millió, nem kevés pénz, de azért nem is annyira sok. És Reimer jelentését, ha megnézzük, és ha megnézzük, hogy a globalizációs alapot 2009-ben mennyire vettük igénybe, milyen összegeket hívtunk le, akkor azt kell mondjuk, hogy az európai gazdaság jól boldogul a globalizációval. Köszönöm szépen. Többen is jelezték, hogy szót kérnek. Először is Bőge úr, jelentéstevő. Szeretném még azt megjegyezni, hogy egyetértek azzal, amit Jutta az imént kifejtett személy szerint, illetve amit a foglalkoztatási szakbizottság véleményéből is idézett. Másfelől ez a példa lehet, hogy jól szemlélteti azt is, hogy a hosszú távú perspektívákkal kapcsolatban foglalkoznunk kell azzal, hogy ez a konstrukció, amelyel dolgozunk, ez vajon megfelelő-e vagy sem. Mert én ugyan meg tudom érteni azt, hogy 6-8-12 hónapot ne várjunk azzal, hogy segítsünk a munka nélkülieken. ennyi idő alatt azért mégiscsak el kellene érnünk azt, hogy jóvá hagyjuk az alapokból való lehívást, de azért szükség van talán bizonyos korrekciókra, egyfajta szükséghelyzeti tartalékra, hogy aztán gyorsabban léphessünk fel. Úgyhogy meg kell néznünk, ha egy idő elteltével már kellő tapasztalatot szereztünk az ilyen egyéni esetekkel, akkor meg kellene fontolnunk azt, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani ezen eljárásokat az érintettek érdekében. Ez talán egy olyan tanulság, amelyet ugye Jutta is ismertetett az imént. Oui, Jutta. Egy kisebb kiegészítés, nem tudom, hogy László állásfoglalását ki tanulmányozta már, de ott pontosan szerepel egy utalás arra, hogy a globalizációs alapot a középtávú felülvizsgálat során ki kell igazítanunk, nem feltétlenül az összegeknél, mert ugye itt kiadásokról is szó van, hanem a, a szabályzat szempontjából ki kell igazítani. Merci, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Salvador. Elnök úr, a Költségvetési Szakbizottság szempontjából, amely ugye elsősorban azzal kell foglalkozzon, hogy a lehető hatékonyabban jelölje ki, hatékonyabban ossza el a kiadásokat, most a gazdasági válság közepette, amikor is nagyon sok ember veszíti el munkahelyét, leépítésekre kerül sor, az európai munkaerőpiacon. A globalizációs alapot nem használták ki 120 vagy 130 százalékig. Éppen ezért ennek egyik oka talán éppen az lehet, amit Reimer is kifejtett, hogy nem felel meg a jelenlegi sürgős helyzetnek. Mert itt konkrét segítségre van szükség a kihelyezések miatt érintett munkavállalók számára. Ugyanúgy, mint a szolidaritási alap, ami egy szükséghelyzeti alap, a természeti katasztrófák által sújtott polgárokat kell megsegíteni, és itt nem lehet 6-8 hónapos késlekedéssel reagálni még ugye sor kerül a kifizetésekre. De egy másik kérdés, amelyet költségvetési szempontból egyáltalán nem értünk meg, már ami a költségek hatékonyságát illeti, az az, hogy miért kell a kifizetéseket mindig a szociális alapból kivenni, hiszen a szociális alap ugye elvileg a foglalkoztatás ösztönzésére és védelmére szolgál Európában, úgyhogy nem igazán van értelme annak, hogy kivegyük ezt egyik helyről, amikor á- és áthelyezzük egy másik helyre, amikor a cél ugye a foglalkoztatás előmozdítása, illetve a munkavállalók, a munkanélküliek jogainak védelme. Úgyhogy nem tűnik számunkra jónak az, hogy nem használjuk ki 100%-ig ezt az alapot, és a globalizációs alaphoz nyúlunk. Ez egy költségvetési technikai szempont, erről is kell azt hiszem vélekednünk itt a Költségvetési Bizottságban, nem igazán tűnik ez számunkra következetes fellépésnek. Az Európai Bizottság minden bizonyal, mint mindig, kitűnő magyarázattal szolgálhat erre is, de a ami a parlamentet illeti, nem könnyen érthető ez. Minden esetre, mivel itt sürgős esetekről van szó, elfogadjuk, ahogyan azt mindig is tettük, de az alapvető problémák, ugye a hatékonyság hiánya, ami a költségvetési források odaítélését illeti, ez továbbra is létezik, és itt nagyon is evidensé válik. Köszönöm, Salvador Bokros úr. Thank you. Under Köszönöm szépen. A nyolcas pontban a, ez 1316 felesleges létszámról beszélünk. Mi van azzal a, a kettő közötti különbözettel, tehát a 8-as és a 9-es pontban szereplő számok között. Súrján úr. Köszönöm, elnök úr. A globalizációs alap kapcsán, de egy kicsit elvi éllel a szolidaritási alapra is gondolva szeretnék valamit elmondani. Mindig, amikor ezek az alapok, kifizetések előkerülnek, az idő tényezőről beszélünk. Arról, hogy sietni kell, arról, hogy késésben vagyunk. Én úgy érzem, hogy eh, ahogy majd eh, felülvizsgáljuk ezeknek az alapoknak a működését, két irányban lehet elmozdulni. Az egyik azon akadályoknak az egyszerűsítése, amelyek a gyorsabb kifizetést lehetővé teszik. Ez kívánatos, de úgy tűnik, hogy sose tudunk olyan gyorsaknak lenni, mint amilyennek lenni kellene. Ha pedig ez így van, akkor lehet, hogy éppen más irányba kellene fordulnunk. A globalizációs alappal valójában kisegítést adunk egy egyébként tagállami feladat végrehajtásába, mert a munkanélküliség kezelése, az új állások teremtése, ez tagállami feladat. Ebbe az Európai Parlament költségvetéséből rásegítő módon tudunk valamit tenni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Franciaországban az erdő pusztulásánál nem volt lehetőség arra, hogy az európai pénzből az újratelepítést finanszírozzuk. Pedig, ha már gyorsan nem tudunk adni, akkor a helyreállítás irányába kellene menni. A globalizációs alapnál is meg kell keressük azokat a módokat, ahol hatékonyan tudjuk kiegészíteni a tagállamok tevékenységét. Ha nem tudunk gyorsan, akkor próbáljunk a megelőzés irányába elmenni. Ez nyilván a félidős felülvizsgálat, meg a következő több éves fejle, terveknek az összeállítása során előkerülő probléma, és azt se felejtsük el, hogy a globalizációs alap jelen formájában ugye a fel nem használt pénzekre támaszkodik. A mi a Költségvetési Bizottságban arra sürgetjük a tagállamokat, hogy ne legyenek fel nem használt pénzek. Ennek következtében, ha véletlenül sikeresek lennénk ebben az akciónkban, akkor gondoskodni kellene arról, hogy a globalizációs alap egy újfajta módon, mint a többi alap beépüljön az európai költségvetésbe, és ne csak ilyen maradék pénzek felhasználását értelmes irányba fordítását lehessen vele elérni. Úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor a globalizációs alapot fölhasználjuk, gondolnunk kell arra, hogy ennek az alapnak van egy kicsit pilot project, kísérleti terv jellege, és a kollektív bölcsességgel egyre jobb és jobb irányba kell ezt az alapot terelgetnünk. Köszönöm szépen! Euh, euh, Köszönöm szépen. Más nem kér szót ezzel kapcsolatban? valóban azt hiszem, hogy a jelentéstevők és a hozzászólók is jogosan vetették fel az ellentmondásokat, amik megvannak ezzel az alappal és ennek az alkalmazásával kapcsolatban. A szolidaritási alap kapcsán 500 millió eurós nagyságrendet emlegettünk. Itt 5 millióról beszélünk ez már önmagában egy ellentmondás, a, a neve is ellentmondása, ugye a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó alap. És az összegek, amik a költségvetésben szerepelnek, 500 millió. Ez már önmagában egy ellentmondás. A második ellentmondás, beírunk 500 milliót, és aztán utána alig tudunk néhány milliót elkölteni évente. Ugye, ahogy a jelentéstevők is tették, bizonyos kezdeményezésünk voltak Spanyolország irányába, azon országok Portugáliában, Katalóniában, Portugáliában nem voltak ezek azonos szintű fellépések, de tettünk lépéseket olyan dolgozók érdekében is, akik a világverseny következtében váltak munkanélkülivé Németországban, de nyilvánvaló, hogy ez a, az egész rendszer ez nem igazán működik jól, és felvetődik, hogyha több milliárd eurót Európai Szociális Alap alapján költ, költ, költünk el olyan dolgokra, amiknek prioritást kellene élvezniük, ugyanakkor egy másik alapból vesszük el, amelyik ugyanakkor nem fizetett ki, és akkor vissza mutatunk, tehát legalábbis átmenetileg. Ez nincs kellően átgondolva, és ez valószínűleg az egyik olyan téma, amivel a Költségvetési Bizottságnak foglalkoznia kellene, és egy saját kezdeményezési jelentéssel ö, készíteni a koordinátorokkal együtt. Meg kéne nézni a globalizációhoz való alkalmazkodási alap első két évének működését, megnézni nem lehetnénk-e hatékonyabbak, gyorsabbak, és azt is mondanám, hogy koherensebbek. És a költségvetési sorok neveinek megválasztásában is egy kicsit jobban kellett le, mondjuk lehetne egy gyors fellépési vagy gyors akció sor, és ez talán jobban megfelelne az igényeknek. Akkor még egyszer emlékeztetni szeretnék, hogy ez a két döntés ez egymáshoz kapcsolódik, plenáris ülésen lesz majd szavazás erről. Juta emlékeztetett a bizottságnak a véleményére, úgyhogy akkor első lépésben Juta jelentését, ami a 8-as pontban szerepel, arra javítja magát az elnök Reimernek a jelentését a 8-as pontban szereplő kérdésre, illetve illetve Bokros úrnak a kérdésére is válaszolni kellene, és Reimernél van a válasz. Die Kommission kann das vielleicht mal bestätigen, aber in der Tat, es ging Äh, bei den Anträgen um 1000. A bizottság talán meg tudja erősíteni, de itt 1337 äh, elbocsátott személyről volt szó, és aztán 1316 kedvezményezetről van szó, akiket elbocsátottak. Tehát ezek olyan emberek, akik nem találtak új munkahelyet az elbocsátást követően. A nyolcas dokumentumban, a második oldalon ott megtaláljuk a listáját a különböző intézkedéseknek, amely, és itt találjuk az 1316 főt, és a különböző intézkedéseket, átképzéseket, egyebeket. És itt van egy egészen pontos bontás, de eredetileg 1337 elbocsátott volt, és végül is csak 1316-an részesülnek ebből. Hát akkor ez az a pontosítás, amit Bokros úr kért. A köszönöm. Úgyhogy akkor szavazásra bocsátom a nyolcas pontot, Reimer Bőgé javaslatát mellette, ellene, Tuszkodás. két tartózkodás. Akkor ezt eldöntöttük. Kilences pontban a kiegészítő költségvetés, amiből lesz finanszírozható mellette, gondolom, hogy ugyanaz lesz, ellene tartózkodás, ugyanazok a tartózkodók, köszönöm. Akkor a többet költségvetést is elfogadtuk. Akkor most rátérhetünk a Uh Kiegészítő költségvetést mondtam, de ez valójában átcsoportosítás. Tehát akkor az első pontot elfogadtuk, és most van egy második, az Info 4 2009 egy biztonság és együttműködés jutta. Um megint csak a globalizációhoz való alkalmazkodási alapról van szó. A 32-es átcsoportosítás nem történhet meg Reimer jelentését megelőzően. Tehát itt arról van szó, hogy ez eredetileg egy Írország számára lévő összeg volt. A foglalkoztatási bizottság küldött nekünk egy részletes levelet, és ez a részletes levelet, levél vonatkozik Belgiumra, a textilipari dolgozók szerepelnek benne, illetve a Szociális Bizottság egyetért, illetve Írországgal kapcsolatban van ellen egy kérelem, a Dell cégnek a dolgozóiról van szó, ez is távközlés. Ezzel együtt a Foglalkoztatási Bizottság úgy nem tudott véleményt még mondani, se negatívat, se pozitívat, mind a mai napig. A bizottság azt jelzi számunkra, hogy semmiféleképpen nem tud hozzájárulni ehhez, tekintettel az ügynek az állására, és ezekre a kérdésekre ö, választ várnak. Remélem, hogy a bizottságnak megvannak ezek a válaszai, amennyiben nem, akkor meg tudom mondani, hogy milyen kérdésekről van szó konkrétan. Először is a Dell dolgozóinak segíteni kell-e vagy sem, azoknak, akiket elbocsátottak továbbá. A Dell kapott állami támogatásokat az írországi létesítményéhez. Ezek az állami támogatások, ezek visszatérítésre kerültek-e az írállam javára? Párhuzamosan az írkérelemmel tehát, hogy a globalizáció való alkalmazkodási alapból kapjanak pénzt. 3,9 milliárdot költött a el arra, hogy a versenytársát felvásárolja. Hát esetleg lehetett volna a felvásárlás helyett egy megfelelő szociális tervet készíteni a dolgozók számára, oly módon, hogy a dolgozóknak egy jobb képzést biztosítsanak és új munkahelyeket. Ez egy kérdés, amit a bizottságnak teszek fel, mert amíg ezekre a kérdésekre nincsen válasz, szerintem a mi szakbizottságunkban sem fogunk zöld utat adni. Ugyanebben az időszakban ezt tudni kell pontosan, hogy ilyen elemek voltak. Ugyanakkor az Európai Bizottság és a Költségvetési Főigazgatóságunk is adott beruházási támogatásokat 54,5 millió euró összegben egy Dell vállalatnak Lodzban. Ez mióta próbáljuk közösségi alapból, ráadásul állami támogatás engedélyezéssel elfogadni egy ilyen irányú foglalkoztatást. Tehát itt mégiscsak kellenének bizonyos magyarázatok a bizottság részéről, mielőtt mi véleményt mondhatnánk. Ami pedig ezt az átutalást illeti, november 11-ig van időnk. Ez a végső határidő. Most akkor vagy de ezt jóváhagyjuk vagy elutasítjuk, de ez önmagában nem probléma, mert november 4-én lesz ülése a Költségvetési Bizottságnak. Lesz alkalmunk még erről beszélni. Hogyha addigra sem lesz kielégítő válasz Írországra vonatkozóan, akkor nem szabad a belgákat emiatt büntetni. Tehát akkor vagy fel kell bontani ezeket, a, tehát Belgiumnak átutaljuk, a többi részt pedig nem. Most a bizottságnak kellene válaszokat adnia, úgyhogy náluk a labda. Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést Juttának. Tehát van egy ilyen átcsoportosítási kérelem, annak érdekében, hogy mind a kettő operációt végre tudjuk hajtani. A kérdés az, hogy megtehetjük-e azt itt a kobun belül, hogy ennek a kifizetésnek az egyik felét már engedélyezzük, ugyanis Juttának nincsen semmi fenntartása Belgiummal kapcsolatban, vagy pedig jogilag arra vagyunk kötelezve, hogy egyszerre csomagban szavazzunk mind a kettőről. Úgyhogy eh, amennyiben ez így van, akkor mind a két operációval kapcsolatban el kell halasztani a szavazást, jutta. Hát jogi szempontból csoportban kell szavaznunk mind a kettő kifizetésről, de igazából Reimer még meg sem írta a jelentését. Úgyhogy a globalizációs alappal kapcsolatban először szükségünk van Reimer jelentésére, és utána a megfelelő döntésekre. Egyébként László is foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, de egyelőre még az én hatáskörömbe tartozik ez a kérdés, hogy így fogalmazzak. Tehát ezekkel a kifizetésekkel talán várhatnánk még novemberig, és hogyha a Dell ügyben is kielégítő választ kapunk, akkor mindent egyszer el tudunk intézni. Hogyha nem, akkor meg fogjuk szétválasztani a két kifizetést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezném az Európai Bizottságot, hogy kíván-e szót kérni. Főigazgató úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, rövid leszek. Természetesen végighallgattam azt, amit Haugasszony elmondott. Ez azt jelenti, hogy viszonylag új ügyről van szó, és vannak olyan kérdések, amiket még mi sem tudtunk megvizsgálni, az illetékes főigazgatósági kollégáim még foglalkoznak ezzel a kérdéssel, úgyhogy visszatérek majd önökhöz, amikor már ismerem ezeket a kérdéseket, és a kérdésekre adott válaszokat is köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, ami a Dell ügyet illeti, ehhez nagyon komoly érzelmek fűződtek Írországban. és azt hiszem, hogy Írország fellélegezhet a tegnapi nap óta, úgyhogy mi is fellélegezhetünk Írország nevében. Na de, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azért azok a szociális problémák, amik létrejöttek, azok Írországban rendkívül mélyrehatóak. Egyrésztről az a tény, hogy európai pénzeket kérnek annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a Dell cégtől elbocsátottaknak, ez már önmagában is mutatja, hogy komoly a probléma. Tehát, hogyha európai pénzekből akarják megmenteni a Dell-t, amely egy más európai országban kíván befektetni, hát itt azért elég sok politikai kérdés felvetődik. Nem mondom, hogy feltétlenül ellentmondásosságba fogunk ütközni, de hát ezekben a válságos időkben nagyon oda kell figyelnünk az ilyen jellegű politikai ügyekre. Tehát akkor, hogyha jól értettem, az előadóasszony azt javasolja, hogy a kifizetésekkel kapcsolatban egy kicsit halasszuk el a döntéshozatalt. Az Európai Bizottság is azt mondta, hogy még van némi időre szüksége, nekünk pedig mert bőge jelentésére van szükségünk, mielőtt végleges véleményt tudnánk mondani ezen akciók finanszírozásáról. Egyelőre nincsen semmilyen ellenvetés a belga projekttel kapcsolatban, viszont az ír ügyben vannak még nyitott kérdések. Rendben van, akkor az előadó átérhet rögtön a 32-esre, és az Info 04 2009 az kimaradt, a Cooperation Space and Security, ezzel kapcsolatban kérném akkor az előadó véleményét. Köszönöm, elnök úr! A KOBU legutóbbi ülésén beszéltünk erről a kérdésről. Itt már a 2010-es költségvetésről van szó, de hiányzott némi információ legutóbb ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugye az Info 04-esről van szó, ellenvetésünk nincs, tulajdonképpen itt a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekről van szó, ezen belül lenne szó egy átcsoportosításról az egyik költségvetési tételből a másikba. A bizottság versenyképességi programmal és az innovációval kapcsolatban 8,3 millió eurót határozott meg, ez ugye a hatodik keretprogramra vonatkozik, és a védelem és űrkutatási együttműködés témakörben. Úgy vélem, hogy mindez így helyén való, ezzel kapcsolatban nincsen probléma. A bizottság is elmondta, hogy nincsen ezzel kapcsolatban semmilyen problémája. Úgyhogy azt várjuk, hogy továbbra is folyamatosan, rendszeresen kapjuk majd az információt a bizottságtól. Bizonyos előirányzatokkal kapcsolatban voltak még problémák, itt van például a 33-as átcsoportosítás. A 33-as az élethosszig tartó tanulásra és a többnyelvűségre vonatkozik, valamint a statisztikai információkra, és itt a 33-asnál 5 millió euró kifizetéséről van szó. Ezzel kapcsolatban már elmondtuk a véleményünket, nem tudom, hogy ma kell erről dönteni, vagy sem. Nekem személy szerint nincsen semmilyen ellenvetésem ezzel kapcsolatban, itt tulajdonképpen egy viszonylag új ügyről van szó. A dátum szeptember 25, ami ezen szerepel. A statisztikai program itt a közösségen belül a témakör, és hát ennek finanszírozásáról van szó. Aztán itt van a Leonardo, a Leonardo-nál nem tudtunk annyi pénzt felhasználni, mint amennyit gondoltunk, úgyhogy itt van még az az 5 millió euró, ami előirányzatként szerepel, de amit itt nem tudtunk felhasználni, úgyhogy ezt jobban fel lehetne használni egy másik költségvetési tételnél. Összességében azt javasolnám, hogy a bizottság javaslatát mindenki támogassa. Köszönöm. Köszönöm szépen. A 33-as esetében a 33-as, nem is tudom, hogy szerepele a 9-es napirendi pont alatt, azt hiszem, hogy ezt a hetedik oldalon mellékletben találják meg a Kobu News-ban. És azt hiszem, hogy ez végül is mindenkinek a dossziéjában is szerepel. Nos, akkor ezzel a két átcsoportosítással kapcsolatban kér valaki szót? Hogyha nem, akkor az elsővel kapcsolatban nincsen ellenvetés, annyiban maradtunk, és a másodiknál sincs. Úgyhogy ilyetén módon akkor szavazni sem kell. Tehát mi csak annyit mondunk el, hogy nincsen ellenvetésünk, és akkor szavazásra nem kerül sor. Mégiscsak kell szavazni? Jó, akkor szavazni kell a 33-asról, ezt hallom a titkárságtól. Úgyhogy a 33-asról fogunk szavazni. Az előadónk azt mondja, hogy a 33-as fogadjuk el mellette. Ellene. Senki. Tartózkodás, senki. Jó, akkor a 33-as átcsoportosítást elfogadtuk. Köszönjük szépen, Jutta! Akkor most nézzük az egyéb szakaszokat. Janusz Lewandowski. Nagyon örülünk annak, hogy elfogadta, hogy már ma beszámol erről a témáról. Hát ezt előre hoztuk a mai napra, hogy gyorsabban tudjunk haladni. Úgyhogy Lewandowski úr parancsoljon. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy készek vagyunk ezt a témát megvitatni, és hát itt van a többi intézmény képviselője is, úgyhogy minden összeállt. A Kobo News-ban szerepel minden adat, a C16 a parlamentnél, ez az egyetlen fontos téma, itt eh, tulajdonképpen Buzek elnök benyújtásáról van szó, hát Buzek elnök aláírása számomra nagyon meggyőző. Tulajdonképpen arról van szó, hogy 1 millió 800 ezer eurót át kellene csoportosítani a megelőző intézkedések és intézkedésekhez, és a takarítás és higiéniai költségekbe, hogy az influenza elleni harcnál hatékonyabban tudjunk fellépni. Itt tulajdonképpen már világjárványról van szó az influenza szempontjából. Én végül is úgy gondolom, hogy ezek a különleges influenzák talán kevésbé veszélyesek, mint a madárinfluenza, de hát azért óriási összegről van szó. Számomra elég nehéz megítélni, hogy Brüsszelre, Luxemburgra és Strasbourgra összesen ugye mennyi pénz kell, természetesen nyilván a legnagyobb összeg Brüsszelben szükséges. De vannak olyan költségek, amiket nem értek, itt különböző eszközköltségek, hogy a rendes törölközőket papírtörölkre, papírtörölközőkre kell kicserélni, és hogy másmilyen szappant használjunk, hát itt tulajdonképpen ez nem tudom, hogy a takarítás alá tartozik-e, mert a takarítási költségek a parlament három helyszínén, hát nem tudom, hogy magukba foglalják-e például a törölköző cserét, az szerintem egy kicsit már túlzás. Luxemburgnál egyébként 5 milliót látunk a takarítási költségeknél, Strasbourgnál ez több mint 11 millió euró, Brüsszelben pedig több mint 16 millió euró a takarítási költség. Hogyha figyelembe vesszük ezeket a takarítási és karbantartási költségeket, akkor valamilyen erőfeszítést kellene tenni, hogy ezeket a költségeket, vagy legalábbis az extra költségeket tudjuk csökkenteni. Itt 1,6 millió a plusz költség, hát szerintem ez egyszerűen elfogadhatatlan, ez túl sok. Természetesen a krízis management team véleményét is figyelembe kell vennünk, hogy ne legyen itt semmi probléma, de hát azért, hogyha a válságkezelő tím valamit javasol, akkor azért nem tudom, hogy erre gondolkodás nélkül rá kellene bólintanunk, hát azért takarítani egyébként is kell, hát a takarítási költségek egyébként is megvannak, nem tudom, hogy most miért kerül ennyivel többe a takarítás, mint ezelőtt. És lenne, hogyha az adminisztráció azért elmondaná, hogy miért kell most plusz egy millió a takarításra, ez az én kérdésem. Köszönöm szépen az előadónak. Valaki szeretne esetleg hozzászólni? Talán az adminisztráció nevében valaki tudna válaszolni? Elnök úr, köszönöm szépen. Hogyha megengedik, akkor megadom a szót Pascal kollégámnak az Inló főigazgatóságtól, aki közelebbről követte az eseményeket. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek figyelme kell venni, hogy a Crisis Management Team meghozott egy döntést, és ennek értelmében plusz szolgáltatásokat kértünk a takarítási általános szolgáltatásokon túl. Tulajdonképpen arról van szó, hogy többször kell takarítani, mondjuk a helyet, hogy egyszer takarítanánk bizonyos helyiségekben, mondjuk az üléstermekben, most az a szabály, hogy minden egyes ülés után ki kell takarítani az üléstermeket. Vagyis több szolgáltatás van, többször kell takarítani egy bizonyos időszakon belül. És van egy olyan költség is, ami nincsen benne a jelenlegi szerződésben, tehát ez egy plusz szolgáltatás. Gondolom ezt önök is látták, hogy ilyen kis alkoholos kendőket találunk mindenhol, amivel megtisztíthatjuk a kezünket. Ezen kívül egy ilyen tisztító hab is van a bejáratoknál, illetve a termek bejáratánál ezek is plusz költségek, és azok a kollégák, akik valamilyen közös munkahelyen dolgoznak, szintén hozzáférhetnek ezekhez az alkoholos kendőkhöz, hogy ők is magasabb higiéniai szintet tudjanak megvalósítani. Úgyhogy ezek plusz költségek. Egyszerűen nem tudjuk lejjebb vinni a költségeket, mert egyrészt vannak olyan szolgáltatások, amiket eddig is elvégeztek és továbbra is elvégeznek, de ehhez hozzáadtunk plusz szolgáltatásokat. Mint az imént elmondtam, többször kell most takarítani a az üléstermeket, és ezen kívül plusz és nagyon költséges eszközöket is beszereztünk. Köszönöm szépen. Ketten kértek szót, Manka úr az első parancsoljon. Ďakujem, pán predseda, ja budem stručný, ja samozrejme súhlasím s tým, že takéto opatrenia asi... Köszönöm szépen, rövid leszek. Egyetértek azzal, hogy ezek az intézkedések fontosak, és hát szakértők hozták meg ezeket a döntéseket. De azért jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy hogyan tudjuk azt mérni, hogy mennyire voltak jók ezek a plusz szolgáltatások, hogy milyenek a tisztító felszerelések, milyenek a tisztító eszközök, ezt hogyan tudjuk mérni. És esetleg több takarítóra is szükség volt, azért is növekedtek a költségek. Úgyhogy összességében szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy hova vezettek ezek a plusz szolgáltatások. Köszönöm szépen, Salvador Garriga is szót kért, parancsoljam. Igen, elnök úr, nehéz szembeszállni a szakértők véleményével, de egy olasz kollega azt kérdezte, hogy az olasz parlamentben vajon vannak-e ilyen intézkedések. Én azt hiszem, hogy a spanyol parlamentben ilyen intézkedést, rendkívüli mm, takarítási intézkedést, ha jól tudom, nem hoztak meg, úgyhogy nem akarok szembehelyezkedni az Európai Parlament szakértőinek véleményével, de azt hiszem, hogy nemzeti szinten ilyen intézkedéseket nem hoztak meg, és mivel ugyan nem olyan nagy összegről van szó, én az egészségügyi politikához ugyan nem értek, a költségvetéssel foglalkozom, de nem tartom ezt túl nagy összegnek. Oui, je vous remercie. C'est donc une Köszönöm szépen. Tehát ez egy valóban tiszta kéz, tiszta akció, ami hát elég sokba is kerül. Ami az influenzát, illetve az influenza veszélyét illeti, hát azért vannak itt esett áldozatok, de vannak olyanok is, akik elég sokat fognak nyerni az influenzából, és talán valamilyen plusz adót kivethetnénk azokra a cégekre, akik az influenzából keresnek pénzt, és akkor ezzel a költségvetésbe lehetne tömködni. Na akkor mindezt meghallgatva várjuk az előadó javaslatait. Köszönöm szépen. Hát én úgy vélem, hogy a referencia nem feltétlenül a spanyol parlament. Mondjuk a tanácsot is megnézhetnénk, és más európai intézményeket, ahol szintén megjelentek ezek a plusz takarítási szolgáltatások. Ugyanakkor azt el tudom fogadni, hogy vannak bizonyos költségek, amik az eszközökhöz és a termékekhez kapcsolódnak, ezeket lehet ellenőrizni. Mondjuk, hogy a rendes törölközőket papír törölközőkkel helyettesítették, ez monitorozható, ellenőrizhető. Viszont a takarítási szolgáltatásoknál nem tudom, hogy hogy tudjuk ellenőrizni ezeket. Több mint 16 milliót költünk itt Brüsszelben takarításra és karbantartásra. Ezzel kapcsolatban még azért jó lenne, ha egy kicsit több információnk lenne úgy szét tudjuk választani a költségeket, hogy mennyi megy Brüsszelre, Strasbourgra és Luxemburgra a takarítási költségekből, de hogy pontosan ezeket az összegeket hogyan tudjuk ellenőrizni, azt nem tudom. Ami azt illeti, hogy Luxemburg, Strasbourg és Brüsszel esetében is monitorozzuk a beszerzett eszközöket és termékeket, azzal egyetértek. Az így nagyon helyes. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogyha jól értettem az előadó hozzászólását, akkor nézzük meg azt a táblázatot, ami a dossziéban szerepel a negyedik és az ötödik oldalon, a tízes napirendi pont alatt az angol verzióban. Ez azt jelenti, hogy először is van a Provision of Products, aztán a Luxemburg 28 ezerrel, utána a Strasburgi költség kb. 19 ezerrel, és akkor ezeket kell összeadni. Igen, igen, mondja az előadó, ez a havi alap, ami szeptembertől érvényes, és 2010. januárig tart. Hát én úgy gondolom, hogy ezeket kell figyelembe venni és ami az extra takarítási szolgáltatásokat illeti, itt van szükségünk plusz információra. Rendben van, mondja az elnök, tehát a szeptember 14 és jövő év július 31-ig felhasznált eszközökre és termékekre van szó, termékekről van szó, ezt át lehet, tehát ezt így akkor elfogadjuk. És aztán következik a trialógus ülés majd a Justus Lipsius teremben, illetve épületben, ahol nem tudjuk, hogy milyen magas a higiéniai szint, de hát mégiscsak ott lesz a trialógus ülés. Akkor a kérdés az, hogy a Költségvetési Szakbizottság egyetérte azzal, hogy a C16-os átcsoportosítást meg tudjuk valósítani szeptember 16 és január 31 között olyan módon, ahogy azt Lewandowski úr javasolta mellette, ellene tartózkodás. Rendben van, akkor követjük az előadó véleményét. Továbbra is Lewandowski urat kérdezem, hogy van-e még ügy? Igen, igen, itt van a régiók bizottsága is. A kettessel kapcsolatban nincsen ellenvetés, itt viszonylag kis összegről van szó, ami a különböző jogi jellegű, előre nem látható költségekre vonatkozik, úgyhogy ezeket tudom támogatni. És ami pedig a megfigyelőket illeti, ezt is tudom támogatni. Tehát a kettesnél nincsen ellenvetés, ez a 22-es cikk alatt szerepel. Rendben van, tehát a kettessel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor ezt megszavaztuk, megint az előadója szó. Aztán még mindig a régiók bizottságánál itt van a hármas. A hármas a megnövekedett utazási költségekkel áll kapcsolatban. Itt majdnem 400 ezres növekedés valósult meg, mert politikailag aktívabbá váltak a régiók bizottságának tagjai. Ugyanakkor a tavalyi évi precedenst is figyelembe kell venni, akkor az EGSB-vel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal kapcsolatban a plusz kérés felét fogadtuk el. És tulajdonképpen azt javasolnám, hogy ugyanígy járjunk el most is, ugyanis egyelőre nulla szerepel a táblázatban, és hát nem tudom, hogy ez így hogyan lesz megvalósítható. A régiók bizottságának tagjainak felhívtuk a figyelmet, figyelmét erre a kérdésre, hogy a politikai tevékenységüket nem fogják tudni elvégezni úgy, hogy egyelőre nulla eurót jelöltünk ki az utazási költségekre. De hát ez a probléma nem feltétlenül csak a régiók bizottságát fogja majd érinteni, hanem áttételesen a parlamentet is. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kis figyelmeztetést indítanánk el annak érdekében, hogy pontosabban hajtsák végre az előirányzott költségek elköltését akkor azt javasolnám, hogy mint ahogy tavaly az EGSZB-nél tettük, most is fogadjuk el az összeg felét, vagyis 150 ezer eurót. Hát pénzről szavazunk most. Ugye az évnek abba a szakába jutottunk, ahol sok ilyen jellegű döntést kell meghozni, és akkor még egyszer ismétlem, mint ahogy tavaly az EGSB-nél tettük, nagyjából fogadjuk el az összeg felét. Elnézést kérek, rosszul számoltam, a 400 ezernek a fele az 200 ezer, úgyhogy akkor 200 ezer legyen. Rendben van, köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor az előadó javaslatát fogjuk követni. Tehát itt van ellenvetésünk a 400 ezer ellen, és azt javasoljuk, hogy legyen 200 ezer euró, hát nagyjából a fele annak, mint amennyit kértek. Így jártunk el a tavalyi évben az EGSB-nél is, azon remek indokokat követve, amit az előadó elmondott, akkor most szavazunk mellette. Köszönöm ellene, tartózkodás, rendben van, ezt megszavaztuk. Lewandowski úr folytassa. We are, we, most pedig az Európai Gazdasági Szociális Bizottság hármas számú átcsoportosításáról van szó. Értem, hogy miért gondolják, szeretnének egy hordozható szavazórendszert. Az elmúlt évek során ez volt az az intézmény, amelyben a legkevésbé barátságos és nem voltunk annyira nagylelkűek, hogy biztosítottuk volna nekik a termet a szavazásaikhoz, ezért nekik mindig egyes alkalommal, amikor bizottsági épületben vannak, akkor bérelniük kell ilyen berendezést. Tehát értelmezhető, érthető, úgyhogy én amellett vagyok, hogy ezt a hármas átcsoportosítást adjuk meg a Gazdasági Szociális Bizottságnak. Elnök, köszönöm szépen. Akkor, hogyha nincsen, eh, de Marka úrnak van egy kérdése, úgy látom. Köszönöm szépen. elnök úr. Eh, mindössze annyit szerettem volna mondani, hogy a eh, mi plenáris teremünkben van egy beleszereltek egy nagyon drága berendezést, ami hozzáigazítottak a szociál, gazdasági szociális biztonság igényeihez is. Tehát ahelyett, hogy kilenc ülést tartanának itt, miért csak egyet? Tehát azt kellene megnézni, hogy hogyan tervezték ezeket az üléseket. Lehet, hogy a tervezésben vannak problémák. És intézményközi együttműködésben is lehet, hogy hibák vannak egyes területeken a Gazdasági Szociális Bizottság megtakarított bizonyos pénzeszközöket és hordozható szavazóberendezést vásárolt, de ezt értem. De a kérdés az az, hogy miért, miért így jártak el, és végül is megkapták az elegendő pénzt ehhez. Köszönöm szépen. Valószínűleg a mi plenáris termünkben lévő problémák voltak az egyik oka ennek, de ahelyett, hogy kilenc tervezett ülést tartottak volna a mi plenáris termünkben, csak egyet tartottak itt. Egyszer kaptak termet és más helyen kellett megtartani az, ülé, az üléseket, és ezért vitték magukkal a szükséges hordozható berendezést. Én nem ö, tudom, hogy ez összefügg-e azzal, hogy ö, a parlament ö, üléstermében a plafonnal lévő problémákkal. Van-e itt valaki a Gazdasági Szociális Bizottság részéről, aki esetleg tud ehhez valamilyen kiegészítő tájékoztatást adni? Akkor azt javasoljuk, hogy ne ellenezzük, Manga úr. Elnök úr, tényleg szeretném ennek megismerni az okát, ugyanis mi egy nagyon költséges szavazó berendezést használtunk a plenáris terembe. Ezt azért szereltük fel, mert az EGSB kérte, de aztán végül nem használta. Úgyhogy nem igazán hallottam ennek az okát, hogy ez miért történt így. Lehet, hogy a koordináció vagy a tervezés valód kudarcot, de nem lenne szabad félretolnunk ezt a problémát, mert nem lenne szabad ezt a jövőben megismételnünk. Lehet, hogy az intézmények közti együttműködésen javítani kell, talán azt mondhatjuk, hogy a jövőben azt szeretnénk, hogy javuljon az együttműködés, mert nagyon fontos számomra, felhasználni ezt a befektetést, miután sor került rá. Úgyhogy szeretném megismerni a jelenlegi helyzet magyarázatát, és ha ez kielégítő, akkor majd igennel szavazok. Köszönöm. Igen, értem. Megadom mindjárt a szót jelentéstevőnknek, akinek talán lesz egy megoldási javaslata is. Monka úr, esetleg az ön aggodalmát és beleépíthetnénk abba az állásfoglalásba, amit majd csütörtökön fogunk elfogadni a más intézmények költségvetésével kapcsolatban, és ezt a konkrét példát esetleg meg, megemlíthetnénk. Ez, ezzel talán az jogos aggájait is kezelni tudnánk. Akkor mit javasol Lewandowski úr? Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nagyobb szinergia az mindenképpen fontos lenne az intézmények között. Egy hordozható rendszert bérelni, az is volt egy megoldás, de úgy gondolták, hogy olcsóbb, hogyha a mi termünkben üléseznek, így ezáltal kompenzálták ezt. De most meg kell keresni a szinergiát, és az intézmények közötti szinergiára kellene koncentrálni, ez lenne az igazi megoldás szerintem. Írásban ö, fogom megkérdezni, hogy ö, mik az okai annak, hogy a kilenc tervezett ö, ülés helyett itt egy ülést tartottak, illetve béreltek berendezést ahelyett, hogy a tervezetnek megfelelően tartották volna a plenáris teremben az üléseket. Elnök, akkor jelentéstevő úrnak a javaslata az, hogy nem ellenzi. Jó, ki az, aki a, követi a jelentéstevőnket? Ki az, aki ellenzi? Tartózkodás. Akkor eldöntöttük, és mindenképpen Manka úrnak az állásfoglalásában majd egy ajánlást megpróbálunk bevenni a színe, az intézménye közötti szinergiáról, úgy, ahogy ezt az imént javasolta. Jelentéstevő úr, További két intézmény van, az egyik az a számvevőszék, ez a 8-as, V8-as számú ügy, amiről már részben beszéltünk a hatos alatt, és részben jóvá hagytuk, és a 22-es cikket 24-es cikket kellene alkalmazni a 22-es helyett. Most az, ami hatos volt, az most nyolcas szám, a 24-es cikkében a pénzügyi szabályzatnak. A számvevőszék nem tudta megváltoztatni a megtakarítási forrásokat, de nagy megtakarítást értek el 2008-ban az egyik épületben, illetve aztán elkezdődött a az épületprojekt. De én összességében elégedett vagyok, szerintem észre lenne elfogadni a nyolcas számú átcsoportosítást. Rendben, akkor jelentéstevő úr azt javasolja, hogy fogadjuk el a nyolcas számú átcsoportosítását a számvevőszéknek blokkban a VHI ezeket? Igen, a válasz egy észrevétellel, hogy a fő kiadás az úgynevezett rendkívüli jelentésekre van beállítva. Elégedettek vagyunk a rendkívüli jelentésekkel, de nem szabad túlzásba esni. A legnagyobb költség, úgy gondolom, hogy ez a különböző nyelvekre történő lefordítás az anyagoknak, ez két 2600 euró. Ezt a jövőben itt kellene valamit megtakarítani, de mindenképpen amellett vagyok, hogy blokkban hagyjuk jóvá az átcsoportosítást. Elnök azt mondja, jó rendben, ki az, aki mellette van, ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodás nincsen, akkor elfogadtuk egyhangúan. Passons à la Cour de Justice bíróság következik. Ez az utolsó, és itt kettő átcsoportosításról van szó, a négyesről és az ötösről. Hát itt nagyon meggyőző az érvelés. Itt egy megbeszélés finanszírozásáról van szó, ami a bíróság fennállásának 20. évfordulójának alkalmából kerül majd megrendezésre és tulajdonképpen elég nehéz itt most pénzt megtakarítani ennek a konferenciának a keretein belül, hiszen a 20 éves évforduló az nagyon is jogos és megérdemli, hogy ezt megünnepeljük. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a 22-esnél nincsen semmilyen ellenvetésünk. Köszönöm szépen, hát az a tény, hogy a bíróság fennállásának 20. Év, 20. évfordulója van, felvetett egy kérdést Manka úrban. Én is egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy a 20. évfordulót megünnepeljük, mindössze egy valami nem tetszik. A bíróság már felhasználta a rendelkezésre álló forrásokat, és most további hozzájárulást akarunk adni a kiadásokra vonatkozóan. A jövőre nézve azt kellene kérnünk, hogy előbbször kapjuk meg ezt az információt, hogy jóváhagyhassuk. Köszönöm. Az előadója szó. Hát tulajdonképpen itt a 25-ös alcím alatt valósulna meg ez az átcsoportosítás, és um, tulajdonképpen itt a megbeszélések és konferenciák, ezek a rendezvény és reprezentációs költségek alá tartoznak. Hát nem tudom, hogy ez mennyire meggyőző ez az érvelés, de hát mindenképpen arról van szó, hogy az elsőfokú bíróság fennállásának 20. évfordulóját szeretnénk megünnepelni, úgyhogy nincs ellenvetés. Rendben van, akkor a bíróságnak azt fogjuk javasolni, hogy legyen egy ilyen csoportja, aki előre látja majd, hogy mi történik akkor, amikor a 30. és a 40. évfordulót szeretnék megünnepelni, legyen egy ilyen előrejelző csoport, ez nagyon hasznos lenne. Az előadó azt javasolja, hogy fogadjuk el a négyest a bíróság részéről mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Az átcsoportosítást elfogadtuk. Van a bíróságnál még egy átcsoportosítás, az előadója szó. Köszönöm, ez az utolsó. Ez a fizetések és bérek részből kerül át csoportosításra és itt Manka úr eléggé lelkű volt a bíróság részére, mert itt a díjazásokkal kapcsolatos előzetes költségvetési tervezetet kell figyelembe venni. Nem tudom, hogy itt megtakarításokat kell -e majd javasolni a díjazások tekintetében, de magát az átcsoportosítást mindenképpen megalapozottnak tartjuk ugyanis 8 új poszttal számolt az LKT, e ezt a 8 személyt a tagállamok fogják kijelölni, és a 8 helyet csak 3 személyt jelölte ki végül megtakarítási okokból, úgyhogy nincsen semmilyen ellenvetésünk ezzel kapcsolatban. Hát ez viszmajor eset volt az intézmény életében. Nyolc szemét kellett volna a tagállamoknak kijelölni, és ez alapján készítették el a az előzetes költségvetést, és csak három embert vettek fel elnök, akkor most szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen az előadónak. Ezzel a tízes pont véget is ért. De akkor most vissza kell lépnünk a négyes ponthoz, ami tulajdonképpen a mai délutánunk legfontosabb napirendi pontja. méghozzá a gazdaságélénkítő csomag. A gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatban van egy egyoldalas dokumentumunk, mind a két oldalára van nyomtatva valami, a raportőr javaslata, Financial Recovery Plan ez, ez a dokumentum. Tehát ez egy kétoldalas dokumentum. Először is három költségvetési tételt kell elfogadnunk amelyek így már bekapcsolódnak csillagos megjelöléssel a gazdaság élénkítő csomagba. Ez a 0604 1401, 1402 és 1403. Az előadók már megegyeztek, szavazhatunk blokkban mind a háromról, és utána megnézzük a megjegyzéseket. Tehát jó, hogyha a számokról egybe szavazunk mellette? jó, a szocialisták is kivételesen egyetértenek, nagyon jó. Ellene? Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy egy sor módosító kiesik, ezeket fel fogom olvasni, ezek szintén erre a három sorra vonatkoztak. 565, 765, 542, 452, 4357 az első sorral kapcsolatban, és aztán 570, 662, 542, 452 és 43, 57 a második sorra a 14.02-re vonatkozólag, és a harmadik, a 03-as tételre vonatkozólag kiesnek a következőek 571, 665, 542, 452 és 43, 57. Tehát ezek kiesnek, és akkor most itt vannak a megjegyzések, amelyek közösek, mint három tétel esetében, és itt van egy kompromisszumunk, amit Jutta javasolt. Az előadó mutassa be nekünk ezt a szöveget. Most a költségvetési bizottsági fázis végén végre anyanyelvemen szeretnék szólni, hogy hitet tegyek ennek a fontossága mellett, és amit alapvető jognak tartok Európa egész területén. Nos, végeredményben, ami szavazást most megejtettünk, ez követi azt a vonalat, amelyről kezdettől fogva beszéltünk. Nevezetesen, hogy töltsük ki az 1A fejezetet olyan programokkal, amelyek nehezen megkérdőjelezhetők, és a szükséges pénzeket, amelyek a gazdasági élénkítési tervnek 2010-re eső részét jelentik, azokat egy csillagos módosításban fogadjuk el, vagyis kívánjuk meg hozzá azt, hogy új pénz teremtődjék. Új programhoz új pénzre van szükség. Ennek a számait most a tisztelt bizottság megszavazta, én köszönettel tartozom ezért, különösen a nagy erejű, mondhatni egyhangúságért, hiszen csak ezzel tudunk érdemi tárgyalásokat folytatni. Ennek érdekében, hogy az egyhangúság megmaradjon, a különféle frakciók által beterjesztett megjegyzésekből egy lehetséges egységes megjegyzés csomagot készítettünk, ezt találja meg mindenki a kiosztott szövegben, és ebben az egységes csomagban hát elmondjuk, hogy mit szeretnénk, mire való ez a három sor, és ennek a fölhasználása hogyan alakuljon. Hivatkozunk a korábbi döntéseinkre is, amely végeredményben alapot ad mindenre, és valójában arra is, hogy megvan a jogalap arra, hogy ezt a gazdaságélénkítési tervet finanszírozzuk. Ha valaki csodálkozik, hogy miért maradtak akkora számok tartalékban, hát azért, mert a végső számokat majd a második olvasat előtt fogjuk kialaktani ez most amit megszavaztunk és amit itt a megjegyzésekkel alátámasztunk ez nem más mint az európai parlament tárgyalási alapja a továbbiakban. hogy a számok végül hogy alakulnak az azon múlik hogy milyen módostó levelet fog elénk terjeszteni az európai bizottság. egy dologra még föl kell hvnom a figyelmet amiről nem nagyon szoktunk ilyenkor beszélni, ez pedig a, az alátámasztása, a justification, hogy mi indokolja ezt a módosítást. Ennek a végén szerepel egy utalás, amiben, amire fölhívom a figyelmet, nevezetesen, hogy az Európai Parlament azt várja, hogy legyen egy javaslat a tejalappal kapcsolatban, amit a múlt heti szavazáson a magunk részéről létrehoztunk, de aminek a jogalapját még meg kell teremteni, és akkor leszünk nagyon könnyen együttműködő helyzetben az Európai Bizottsággal, hogyha a levél a tejalap lehetőségére és jövendő működésére is ki fog térni. Hát ezek a legfontosabb szempontok, ez az utóbbi politikai üzenet természetesen bele tud kerülni és ezt csütörtökön megbeszéljük az akkor elfogadandó határozatunkba de szükségesnek látszott itt is egy mondatban rögzteni hiszen a második fejezet kérdése nagyon szorosan összefügg ezzel az első a fejezetben lévő tervvel. én tehát azt kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezeket a megjegyzéseket is fogadja el, és elnök úr, ha megengedi, akkor az ide tartozó másik mondatot, vagy gondolatkört is elmondom, nevezetesen a bizottság titkársága a hétvégén, meg a múltkori szavazás után nagyon sokat dolgozott még, át ellenőrizte a mi szavazásainknak a végeredményét, és ennek az a következménye, hogy az egyá fejezetben, ahol az volt a célunk, hogy kitöltsük a rendelkezésre álló teret, durván öt valamivel több mint 5 millió összeget hagytunk a úgynevezett margón. A, meghallgatva a koordinátorok bölcsességét, és követve a kapott tanácsokat, azt javaslom, hogy a 15.02.22-es sorban, ahol az élethosszig tartó tanulásra fordítunk pénzeket, a múlt héten megszavazott és eredeti vágyainkhoz képest lényegesen kisebb emelést, a 15 milliós emelést 5 millióval emeljük meg, és így a végösszeg, az emelés végösszege ezen a soron legyen 20 millió. Ez a koordinátorok támogatását bírja, és azt hiszem, hogy ez két szavazást jelent, egyet, amire az elnök úr kért, hogy vezessen föl a megjegyzésekre, és egyet annak a tudomásul vételére, hogy itt és most az élethosszig tartó tanulás keretét egy a jelentéstevő szóbeli módosításával 20 millióra meg tudjuk emelni. Ekkor teljesítjük azt az eredeti politikai szándékunkat, hogy itt ne hagyjunk lényegében semmiféle teret, töltsük ki a rendelkezésre álló keretet, és erre rá kérjük azt a többletpénzt, aminek az összegét most úgy látjuk, hogy a három soron együtt 1,9 milliárd, hogy valójában mennyi lesz, ezt pedig majd a tárgyalások során fogjuk kialakítani. Ez egy maximális összeg, amit mi beírtunk, hiszen a tavaly elhatározottak szerint ennyit kellene az energetikára, energetik, ener, energiaprojektekre, a szélenergia felhasználására és a széndiokszid megfogására és tárolására fordítanunk. Hát ehhez kérem, tisztelettel a bizottság támogatását. Bien, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat jól összefoglalja mindazt, amit ami elhangzott, és ez lehetővé teszi, hogy az álláspontunkat véglegesítsük, a tárgyaló pozíciónkat így kialakítsuk az első olvasatra. Tehát akkor most két szavazás következik, először az észrevételekkel, ami a Recovery Plan finanszírozásával kapcsolatos, és utána pedig a, az utóbbi javaslatával az élethosszan tartó tanulás, lifelong learning. Akkor a az észrevételekkel van-e kérdés? Nincs. Jó, akkor szavazásra bocsájtom az észrevételeket a Financial Recovery Planről mellette ellene, senki, tartózkodás, akkor egyhangúan elfogadtuk. Ahogy mondta jelentéstevő, és politikailag nagyon fontos az egyhangúság, és remélem ez meg lesz a plenáris ülésen is. Ez tárgyalási pozíció, tehát azt javasoljuk, hogy akkor három sorra írjunk be 1, milliárd, 1,9 milliárdot, ami kell a második fázis az élé, gazdasági élénkítő program második fázisának a finanszírozásához. Ez hozzájön a 420 millióhoz, ami már megvan a vidékfejlesztésben, és ezek olyan módosítók, amit a zsargonunkban csillagokkal szoktunk jelölni, mert csak akkor vehetjük majd figyelembe, hogyha módosítás megtörténik az intézmény közi szinten is. És lehetett volna, feltettük a kérdést, hogy esetleg más álláspontot ö, ö, alakítsunk ki, és próbáljuk meg ezt az összeget ö, a 2009 és a 2010-es költségvetés között felosztani, és ö, figyelembe venni bizonyos megtakarításokat, amit a kettes részéből meg tudtunk volt tenni a 2009-es költségvetésnek. De egyrészt nem akartuk sérteni a bizottság, az Európai Bizottság kiváltságait, illetve a kettes ö, módosító levél alapján majd meglátjuk, hogy hogyan lehet ezt a ö, felosztást megcsinálni a két év költségvetésének vonatkozásában. Akkor most szavazásra bocsátom a jelentéstevő második javaslatát, miután jól dolgoztunk a múlt héten, egy kis töblethez is van jogunk, ugye ez a haba tortán. A franciák azt szokták mondani, hogy a cseresznye a tortán. Tehát így ugye felfedezte ezt a jelentéstevő, hogy van még 5 millió eurónk, ami tulajdonképpen friss pénz, talált pénz. Az előbb a koordinátori ülésen Görán Ferm javasolta, hogy ez az 5 millió legyen egy plusz az élethosszan tartó tanulásra, és könnyes szemekkel Súrján jelentéstevő úr elfogadta, hogy itten az ő szívének legfőbb óhaját is fejezte ki. Mindenki elővette a sepkendőket, és egyhangban mindenki azt mondta, hogy ezt az 5 milliót az tartó tanulásra kell fordítani. Hozzátettünk még 15 milliót, ezzel plusz 20 lett, és akkor most szavazásra bocsájtom a plusz 5-öt, ami így 20-ra alakítja a 15.02.22-es sort. E, tehát ez élet hosszig tartó, talán még utána is tanulás mellette. Köszönöm. Ellene? egy ellenszavazat. Nyilván az életen túltartó tar- tanulásán tartózkodás nincs, akkor egyhangúság mínusz egy. Elfogadtuk ezt a javaslatot. Akkor a bizottság tám- tájékoztatására, de nem szeretném önöket fárasztani szavazással, elmondanám, hogy a múlt heti szavazáshoz képest a koordinátorokkal elfogadtunk bizonyos technikai kiigazításokat, voltak ö, ö, ilyen szavak, ö, sorok, a 19.03.5-ös, a, a 388-as módosítóval kapcsolatban, ezek nem jelentenek politikai problémákat. A más intézmények költségvetésével Manka úr jelentésével kapcsolatban megerősítem, hogy a 27.03-as jelentés az információs politikával megerősítésre került a, az organigramban, és ugyanez vonatkozik a régiók bizottságára, illetve a 25.12-es jelentésre, az S7.16.30-as sorra, és ezt a Költségvetési Bizottság tájékoztatására mondtam el. Ezzel befejeztük, kedves kollégák, a valamennyi intézmény 2010-es költségvetésének vizsgálatát. Köszönöm a munkatársaknak is. Ugyanakkor nem merítettük még ki a napi rendi tervünket mert most még gyorsan kellene beszélnünk a 11-es pontról, nincsenek jelentéstevője. Ez tájékoztatásul az igazgatási és ellenőrzési rendszerek és az egy B alfejezetbe tartozó jelentős projektek jóváhagyásával kapcsolatos helyzet, ami a gyakorlatilag a kohéziós alapot jelenti. Van önök előtt egy írásos dokumentum, azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy tájékoztasson minket rendszeresen az év folyamán arról, hogy ezeket a projekteket hogyan valósítják meg, illetve hogyan hívják le a felhasználható előirányzatokat, mert vannak olyan országok, ahol megállapítottuk, hogy elég jelentős a késés a felhasználásban, és a múlt április második trilógia, trilógus háromadaló megbeszélésen ott abban egyeztünk meg, hogy a bizottság rendszeresen készít jelentést, ezt a bizottság megtette, önök előtt van, úgyhogy ha nincsen külön kérdés, akkor még lesz majd alkalmunk erről a kérdésről beszélni, hogy a kohéziós alap pénzeit hogyan használják fel. És így egy vélemény cserével tudjuk befejezni 12-es pontban, ez pedig a parlamentnek a az ingatlan vásárlása a TREV 1-es épületre vonatkozóan. Emlékeztetni szeretném, hogy a Költségvetési Bizottság a Költségvetési Bizottságot, hogy a parlament bürója júliusban tájékoztatott bennünket arról, hogy meg szeretne vásárolni egy épületet, amely jelenleg eladó, és a parlament épületeinek közelében tart található. Tehát ez egy alkalmi vétel lenne. Az új tagoknak mondom, hogy egy különleges eljárás keretében, amikor a parlament bürója ingatlan vásárlási terve áll elő, akkor minket tájékoztat, és a Költségvetési Bizottság eldöntheti, hogy ad-e ezzel kapcsolatban állásfoglalást, vagy sem. Figyelemvéve, hogy milyen fontos kérdés ez, úgy döntöttünk, hogy véleményezzük. Így Bokros kollégánkat jelöltük ki jelentéstevőnek, és nagyon szigorú határidőink vannak. A 129-es cikke az eljárási szabályzatnak azt írja elő, hogy két, év, két héten belül kell véleményt mondanunk. Ez a határidő el kellett halasztanunk, mert a múlt héten teljes munkaidőben mindenki az 1200 módosító indítványjal foglalkozott, illetve arról szavaztunk a 2010-es költségvetés érdekében. Most már továbbiakban azonban nem lenne helyes csúsznunk, úgyhogy javaslom, hogy Bokros úr jav- tájékoztasson bennünket a javaslatokról, és csütörtökön szavaznánk a véleményünkről, és attól függően, hogy hogyan szavazunk ebben a véleményben, amennyiben a parlament bürója ezt elfogadja és tovább lép a projekttel, akkor majd egy finanszírozási kérelemmel kell foglalkoznunk. Salvador Garriga kért szót, de most már nem kéri időközben. Úgy tűnik, hogy inkább körbe megy többször a teremben, ö, telefonal a kezében. Úgyhogy akkor most a jelentős készítőjének adom át a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon vitatott javaslat, és nagyon kevés időm volt arra, hogy tanulmányozzam. És én úgy látom, hogy ez nagyon is negatív be kell valljam, egyfelől azért, mert igazából indokolást nem kaptunk azok részéről, akik ezt előterjesztették, feltételezem, hogy ez a büró, másfelől pedig miután az Európai Unió további bővítési folyamatban van, valószínűleg további irodahelységekre lesz szükség, és az Európai Parlament egyes képviselői inkább három tanácsadót igényelnek, nem pedig kettőt, mert pedig nyilván nekik is helyre van szükségük. Ahogyan az elnök is nagyon jól megjegyezte, mindössze egy jó magyarázat van erre a beszerzésre, az pedig az a tény, hogy ez az épület az Európai Parlament mostani egyik létező épülete mellett található, de számomra ez nem feltétlenül jó indok arra, hogy megvásároljuk ezt az épületet, hanem lehet, hogy ez inkább azt magyarázza, hogy át kellene alakítani ezt a portfóliót. Jó magyarázattal igazából nem szolgáltak arról, hogy a létező portfóliót egyáltalán mennyire hatékonyan használják fel, ez pedig további információ, amelyre szükségem volna ahhoz, hogy megalapozott véleményt alkossak ebben a kérdésben. És végül, de nem utolsó sorban, a finanszírozási rész szintén nagyon vitatott, ugyanis azt állítják, hogy ez egy közlétesítmény, egy állami létesítmény kezében van, és egy nagyon magas árat szabtak meg, egy olyan árat, amely az értékbecslés, az értékbecslést felülmúlja. Nem tudom, hogy ezt miért kellene elfogadnunk, még akkor is, hogyha jó magyarázattal tudnak előhozakodni a megvásárlásra, nem hiszem, hogy 31,2 milliót kelljen fizetnünk ezért az épületért, nem tudok semmit arról, hogy mennyire van szükség átalakításokra majd az épületben. Ugyanakkor a gazdasági válság elős közepén még a belga, illetve brüsszeli hatóságok is meg kell, hogy elégedjenek egy alacsonyabb árral, főleg mivel, hogy nekünk az adófizetők előtt igenis, hogy meg kell indokolnunk egy ilyen beszerzést. Tehát nem vagyok egy, elégedett a kapott magyarázattal, és ahhoz, hogy jóvá hagyhassam ezt, valószínűleg sokkal részletesebb magyarázatot szeretnék kapni a, bizo- a bürótól, például a finanszírozás kérdésében is. Köszönöm. Jó, merci. Köszönöm szépen, van egy kérdés? vagy észrevétel. Salvador, akkor most Salvador. Igen, a kérdésem az, ami mindig, a szokásos, mi a célja ennek az épületnek, miért van rá szükségünk, és azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottságnak egy adott pillanatban értékelnie kellene az ingatlan politikát, nem önmagában véve az intézmények ingatlan politikáját, hanem azt, hogy ez mennyire fenntartható. Vagyis amikor az Európai Parlament megvásárol egy épületet, akkor nem pusztán az épület megvásárlásáért fizet, hanem nyilván szeretné, hogy ez megtérüljön. Ugye a takarításért is garanciát vállal, és hát a felhasználás, illetve a személyzet is kiadást jelent, tehát az én frakcióm legalábbis ezt kéri. Szeretnék egy jelentést kapni egy tájékoztatást arról, hogy az európai intézmények középtávon milyen ingatlanpolitikát folytatnak, illetve arról, hogy ez mennyire fenntartható az unió költségvetése szempontjából. A költségvetés ugye éves jellegű, de minden évben jóvá kell hagynunk, és a jövőre való előrejelzéseinket meg kell fogalmaznunk. Tehát a TREV épület megvásárlása akárcsak olyan döntések, amelyeket majd később kell meghozni a luxemburgi épületekkel kapcsolatban. Nos, legalábbis itt ebben a bizottságban ezt kizárólag költségvetési szempontból kellene megvizsgálnunk. Nyilván az ingatlan politika a hosszú távú fenntarthatósággal nagyon szorosan összefügg, és éppen ezért költségvetési szempontból indokolható kell, hogy legyen. Nem szeretnék a döntés elébe menni, illetve a frakcióm véleményét megelőlegezni, de szeretném hangsúlyozni, hogy aggasztó az, hogy a jövőben az ingatlan politika aligha lesz olyan ingatlan politika, amelyet a múltban folytattunk. De persze van még időnk arra, hogy ezt a kérdést részletesen is megvitassuk. Euh, Köszönöm szépen, Ann Jensen. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném kifejteni, hogy hasonló a meglátásom, mint Salvador és az előadói. A feljegyzést a tájékoztatással, amelyet a parlament kidolgozott, el kellene juttatni hozzánk csütörtökig, hogy jobban átnézzük. Az anyagot már szeptember 1-én minden tagnak kiküldtünk, de természetesen ismételten el fogjuk önöknek majd küldeni, oly módon, hogy teljes mértékben tájékozottak legyenek még csütörtök előtt. Ö, valójában, ahogy jelentéstevőnk is említette, említette, a bűró ezt az alkalmi vételt szeretné megragadni, ez, mert ez egy nagyon közel lévő épület, a jelenlegi parlament épületek mellett van, és eladásra kínálják. Nem tudom, hogy mi van az önök országaiban, az Franciaországban a szenátus és az országgyűlés a fél Párizst fölvásárolja, van egy ilyen iratlan törvény, ami szerint, hogyha egy a nemzetgyűlés közelében lévő épület eladásra kerül, azt megvásárolják azzal, hogy előbb-utóbb majd esetleg hozzákapcsolják. Tehát így az elmúlt években vásároltak egy szállodát, úgyhogy van a francia nemzetgyűlésnek egy szállodája, lehet, hogy egyszer majd egy gyárat is fog vásárolni. Látjuk itten, ugye vannak alkalom, időbeli alkalom, de ennek az alkalomnak viszont megvan az ára is. Tehát most azt javasolják, hogy ezt egy olyan 30%-kal piaci ár fölött vásároljuk meg. Hát nekünk kell ezt értékelnünk. Van egy másik probléma, amit szerintem ugyancsak fel kellene vetni, Manka úr állásfoglalását módosít, egy módosításban, a parlament az, amennyiben azt javasolja, hogy vásároljuk meg a TREV egyes ö, épületet, azt ö, említsük meg, hogy ez egyelőre a parlamenti munkához nem szükséges. Tehát az ISZMAN épületet viszont használjuk másra. Ezzel az más felhasználással egyet tudunk érteni, csak azt javaslom, hogy kérjünk egy magyarázatot egy magyarázat arra mégiscsak szükségünk lenne, tehát koherensen lássuk, hogy mi az ingatlan politikája a parlamentnek. Annál is inkább szükség van erre, mert annélkül, hogy várnánk a majdani bővítéseket e, egészen Dél-Afrikáig és távol-keletig, amit Bokros úr említett, a parlamentnek el kell helyeznie további tisztviselőket, nevezetesen tolmácsokat és fordítókat Luxemburgban. Egy másik épületben, aminek a Konrad Adenauer nevet fogja viselni ez az épület. Most figyelembe véve e, a névnek a nagyságához ennek az ára is több száz millió lesz. Tehát nem ellenezzük a priori a megvásárlást, csak szeretnénk tisztán látni. Ezek az összegek, ezek a kérdések rendkívül kényesek, és még inkább egy olyan ö, gazdasági válságidőszakban, amikor nekünk is minél többet kell megtakarítani a közpénzből. Tehát a közpénzekkel kell takarékosan bánunk. Az összes eh, nemzeti költségvetés drámai deficitet eh, mutat. A mi európai költségvetésünk egyelőre egyensúlyban van, de hát valójában minket is a eh, köztartozásból finanszíroznak, mert az nemzeti költségvetések befizetéseiből van pénzünk. Tehát meg kell mutatnunk, hogy szigorúan használjuk fel a közpénzeket a szigorúnak lenni az nem jelenti azt, hogy nem adunk ki szükséges kiadásokat, de csak a, csak a szükséges kiadásokra szabad. Bokros úr a szó. Just one addition. Csak egy kiegészítő megjegyzésem volna, teljes mértékben egyetértek önnel, elnök úr. Valószínűleg nem kell és nem szabad elvben egy új épület megvásárlását ellenezni, de elvben ugyanígy azt kellene kérnünk, hogy ahelyett, hogy egy ilyen javaslat érkezik, egy ilyen részleges javaslat érkezik a bírótól, egy átfogó jelentésre volna szükségünk. Például, ami a Konrad Adenauer épületet illeti, én nem is hallottam korábban erről, tehát még mielőtt jóvá hagyhatnám ezt, beleegyezésemet adhatnám egy ilyen bevásárlásba, egy ilyen beszerzésbe, szeretnék egy egyértelmű képet alkotni arról, hogy mely a hosszú távú vagy középtávú politika, illetve az érintettek hogyan látják ezt. Manka. Köszönöm szépen, Manka úr szó. Ďakujem, pán predseda. Vo budeme rokov... Köszönöm, elnök úr. Csütörtökön az én jelentésemről beszélünk majd, és ebben a jelentésben az szerepel, hogy az év végéig azt kérjük az közigazgatástól, hogy egy közép és hosszú távú épület igazgatási stratégiát ismertessen, mert ugye az auditorok különböző jelentéseit olvasva úgy tűnik, hogy mindössze egyetlen opciónk van, hogy ez drágább, ha pedig több opciónk van, akkor minden bizonyal egy olcsóbb, jobb megoldást is találhatunk. Néha a parlament és egyéb intézmények olyan épületekkel is rendelkeznek, amelyek nem feltétlenül kell, hogy mind a központban legyenek. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek nem kell, hogy a központban legyenek. Lehet, hogy olcsóbb kerületekben is ugyanolyan jól működnek. Tehát egyetértek azon kollégáimmal, akik azt mondják, hogy csak akkor, ha egy tökéletes stratégiánk van, akkor tudunk jó munkát végezni. Merci, mon cher collègue. Köszönöm szépen, Súrján úr, a szó. Elnök úr, én teljesen egyetértek az előttem elhangzott problémákkal. Valóban jelen pillanatban nem vagyunk döntési helyzetben, nem tudom, hogy csütörtökig ez mennyire változik meg. De miután a kollégák elmondták azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenézünk, én egyetlen egy szempontot szeretnék mondani, ami viszont pozitív. Nevezetesen, hogy a parlament bizonyos feladatai ellátására új épületet igényel, és nem kölcsönben, nem bérlésben gondolkodik, hanem vásárlásban. Visszagondolva ennek a bizottságnak korábbi hagyományaira vagy véleményére, általában a bérletek ellen foglaltunk állást. Tehát én most mindössze erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezen a téren legalábbis a döntés bölcsnek látszik, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a bérleti díjak azok bizony folyamatosan emelkedő jellegűek és komoly terheket jelentenek ha szükség van tehát ha meg tudnak győzni minket arról hogy az épületre szükség van vagy a közeljövőben szükség lesz akkor a vásárlás mindenképpen jobb opció mint a bérlés. csak ennyit szerettem volna mondani de az összes többi problémával teljes mértékben egyetértek és valami nagyon világos magyarázatra lesz szükségünk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elég jól körbejártuk ezt a kérdést. Az előadó tovább folytatja a munkát, gondolom, hogy felveszi majd a kapcsolatot a főtitkársággal is, illetve a parlament bürójával is, hiszen ők felelősek ezekért a kérdésekért. Itt tehát akkor két alelnököt kell figyelembe venni, akik a költségvetésért felelősek, illetve az ingatlan politikáért Pitala és Vidal Quadras urakról volna itt szó. Úgyhogy jó lenne, hogyha az előadó ezzel a két képviselővel fel tudná venni a kapcsolatot. És akkor várjuk a csütörtöki véleményt. Úgy látom, hogy tényleg a napirend végére értünk. A következő ülés időpontja csütörtök 14.30, tehát mindenki jegyezze fel, 14.30 ez előtt nem kaptunk tolmácsolást. Úgyhogy 14.30-tól 18.30-ig megbeszéljük ezt a témát, illetve a két költségvetési állásfoglalás módosítóiról fogunk szavazni. Köszönöm szépen, az ülés lezárom. Úgyhogy holnap nem gyűlünk össze, holnap nincsen ülésünk. Rendkívül sajnálom, nyilván önök is rendkívül sajnálják, de hát akkor más munkákra is marad időnk. Bien. Okay.